Belarusia, Ukrajna volt a feladatköre, PHD-ját és a, Leng- a Lengyel Tudományos Akadémián e témából írta, jó irányítás, biztonság és stabilitás. Damszki úr, megadom a szót. Uh, mikrofon. Uh, vielen Dank. Uh, Köszönöm szépen, igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen nagy tiszteletű hallgatóság előtt mondhatom el a keleti partnerségről a gondolataimat. A demokrácia, jogállamiság elsődleges platformja ez a hely. A keleti partnerség kétség kívül észszerű és jó kezdeményezés, amely a kelet-európai ügyekben az EU érdekeket, fenntarthatja, pénzügyi politikai támogatást adhat, és segítheti a kelet-európai partnereket. Természetesen a keleti partnerség erősíti a kapcsolatokat az EU politika és a keleti országok között. Valószínűleg ez a legjobb javaslat, amely az EU és a keleti országok közötti légkört is javíthatja. De óriási elvárásokat is gerjesztett a keleti partnerek társadalmában. Egyrészt azért, mert nagyon szerény a pénzügyi kezdeményezés, másrészt pedig, mert hiányzik a politikai képesség vagy akarat a megoldások előterjesztésére, amelyet pedig a keleti partnerség társadalmai szempontjából fontos lenne, elsősorban a vízum kérdésre gondolok. A kezdeményezés vélemények, véleményem szerint nem, elég átla, nem eléggé látható. Ukrajnában például, abban az országban, ahol átlagosan tíz napot töltök havonta, néhány szakértő kivételével, politikus kivételével senki sem tudja, hogy mi is a keleti partnerség. Sőt, a politikai elit nagyon gyakran, még a, az igen mély és átfogó szabadkereskedelmi térségről és alig tud valamit, az EU politikák többi intézkedések többi területéről nem is szólva. A keleti partnerség a régióban igen korlátozott hatással rendelkezik, és az elsősorban a keleti partnerség országainak belső helyzete. A keleti partnerség elmúlt öt éve során a kelet-európai országok sem nem váltak demokratikusabbá, sem nem váltak stabilabbá. Még azok sem, amelyek az EU integrációt és megcélozták, Ukrajna és Grúzia például. A közigazgatási reformok elindultak, gazdasági reformok is, de a demokrácia szintje romlott, és nem indult el semmiféle olyan intézkedés, amely korlátozná a korrupciót és a jogállamiságot érvényesíthetné. Hölgyeim és uraim, véleményem szerint ez a helyzet előrejelezhető volt, és nem, nem szabad hogy csalódottságra adjon nokot vagy oda vezessen, hogy ne tegyünk semmit. Meg vagyok győződve arról, hogy a keleti partner, partnerség csak akkor lehet sikeres, ha a kelet-európai országok érvényesítik a jogállamiságot és javítják a jó irányítást. Először is a korrupció szintjét kell ehhez csökkenteni. A magasabb szintű demokrácia hatékonyan lehet a reformok de nem az előfeltétele. Jelenleg az Európai Uniónak két eszköze van arra, hogy lehetőséget adjon további impulzusokhoz. Először is a mély és átfogó szabadkereskedelmi térség. Minél hamarabb megvalósul ez, annál hamarabb hatékonyá válhat az élet különböző szempontjai szerint a, az EU normák bevezetésével. Ezért javaslom azt, hogy a DCFTA végrehajtása sokkal többet jelentene a demokrácia jogállamiság terén, mint a DCSCA, mint a kondicionalitás politikája, nyomásgyakorlás, törvények elfogadása, például a, nem, a mentességre vonatkozóan. A második impulzus, amelyel az EU, amelyet az EU generálhat, az a vízumkérdéssel kapcsolatos. Egyetlen egy más lépés sem segítheti az EU normák gyors átvételét, a mentalitás, bevágyakorlatok átvételét, mint a vízummentes utazás. Ugyanakkor azt is látom, hogy a vízum nem tölti be jelenleg a szerepét, hiszen nem védi az Európai Uniót a bűnözéstől és az illegális munkavállalóktól. Sokkal inkább a hétköznapi turistá, turizmust gátolja, és nem véd a csempészet és az illegális munkavállalása szemben. Ezek tudják, hogy kerüljék meg a vízum kötelezettséget. Hölgyeim és uraim, nagyon nehéz értékelni az első multilaterális platform eredményeit, működését. Mint mondtam korábban, különböző, az, a különböző EU kezdeményezések, programok e platformon nagyon kevésbé láthatóak. Kivé, rengeteg konferencia volt a keleti partnerség e, problematikájával foglalkozó konferencia. Úgy gondolom, hogy a keleti e partnerségnek hibája, hogy túl sok célkitűzése van sokkal jobb lenne egy kulcskérdésre összpontosítani, a modern, demokratikus ország kialakítására. Ez az a kulcskérdés, amelynek keretében a korrupció elleni intézkedéseket kellene előtérbe helyezni. Ukrajnával kapcsolatban például elmondható, hogy míg az Európai Unióban a megvesztegedés a, egyfajta díjazás hivatalos tisztviselők esetében, hogy jogot sértsenek, Kelet-Európában nagyon gyakran a hivatali kötelezettségek elvállására való juttatás, díjazás. A keleti partnerség éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a korrupció elleni harcra összpontosítson olyan intézkedésekre, amelyek a jogállamiság bevezetését segíthetik, hiszen a jogállamiság az előfeltétele minden egyéb reformnak Kelet-Európában. Végül, de nem utolsó sorban néhány szót Oroszországról szeretnék mondani. Az elnök úr és említette, hogy most a lengyel-orosz párbeszéd és megértés központban dolgozom. Két évvel ezelőtt társzezője voltam egy olyan jelentésnek, amelyben azokat a lehetőségeket vázoltuk, amelyel a, a keleti partnerségen belül Oroszország az EU-val együttműködhet. Érdekes volt, hogy a jelentést híres orosz szakértők is írták, például a Dimavi Egyetem professzorai. Az EU Oroszország kapcsolatainak végcélja Oroszország EU gazdasági térhez való csatlakozása kellene, hogy legyen, és az orosz törvények az aki kommuniterhez való lehető legnagyobb közelítése. Az orosz integrációs folyamat a norvég vagy svájci integrációs folyamathoz kell, hogy hasonló legyen. az EU partnerség egyéb országai, amelyek a DCFT át szeretnék aláírni, egészen más helyzetben vannak, mint Oroszország, amely ezt a megállapodást nem kívánja aláírni. Úgy gondolom, hogy az orosz politikusok, azok, akik nyomást gyakorolnak ez irányban, azok az EU integráció, a kelet-európai országok EU integrációjának alapítóatjának tekinthetők. Az Európai Parlament és az EU tisztségviselők védik a keleti partnerség országait az orosz gazdasági nyomástól, de úgy gondolom, hogy az EU-nak végig kellene komolyan gondolnia azt, hogy hogyan lehet Oroszországot közelebb hozni az EU-hoz, és hogyan lehet meggyőzni Oroszországot arról, hogy az EU gyakor, bevált gyakorlatoknakkal együttműködjön, az áki kommunitérhez közelítsen. Erre vonatkozóan javaslatok is voltak ebben a jelentésben, de látom, hogy lejárt az időm, e, úgyhogy meg is köszönöm, köszönöm a figyelmüket. Thank you very much for your industry. Köszönjük szépen ezeket az érdekes gondolatokat, amelyeken majd még rágódni fogunk. Most megadom a szót Szutela úrnak, aki a gazdasági átalakulás és integráció kérdéseiről fog beszélni. Ő a Párizsi Nemzetközi Kapcsolatok egyetemének szakértője. Az Oroszország Ázsia program egyik kialakítója és a Finn Nemzeti Bank tanácsadója, és a, a posztszovjet időszak egyik kiváló ismert szakértője. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők! Közgazdászként azokról az ösztönzőkről szeretnék beszélni, amelyek a gazdasági növekedést fellendíthetik. Tudjuk, hogy azok a kezdeményezések, ösztönzők, amelyeket az EU, NATO, OECD és egyéb tagság jelent, hatékonyak, fontosak a gazdaságpolitikák végrehajtása szempontjából ezekben az átalakuló államokban. 89 óta zajlik ez az átalakulás, és sorra be is léptek ezek az országok ezekbe a szervezetekbe, és amíg nem léptek be, addig nagyon sok ösztönzőt kaptak tőlük addig is. A közeljövőben újabb tagok lépnek majd be ezekbe a szervezetekbe, és ezzel folyamatosan európaizálódik a gazdaságuk. Ugyanez érvényes ma a keleti partnerség országaira. A számukra megfogalmazható ösztönzők általában szerény eszközökkel operálnak, és tudnunk kell, hogy partnereink ezen ösztönzőket kiválóan használják föl, legalábbis az ígéretek szintjén profiká váltak az IMF és egyéb rendszerek kihasználása érdekében. Magyarán nem biztos, hogy a leghatékonyabbak voltak ezek az ösztönzők eddig. A gazdasági növekedés és a modern gazdaság eh, elméletek eh, tükrében, hiszen ennek a szakértője vagyok, eh, egyre több átalakuláson megy át ennek a definíciója. Mi is tehát a gazdasági növekedés az utóbbi idők válságának tükrégében? Azon országokban, amelyeknek a gazdasága működik, és az OECD országainak többsége ilyen, teljesen más a növekedés definíciója, mint az elmaradott országokban. Egy hatékony gazdaság az innovációra épül. És persze az innováció drága és sok kockázattal jár. Ezért a mi hatékony gazdaságaink nőnek ugyan, de lassan nőnek. Ugyanakkor a nem hatékony gazdaságokban is nagy növekedési potenciál van, ha átveszik a fejlett gazdaságoktól, és hatékonyan teszik ezt, a fejlett technológiákat, innovációs, már kipróbált modelleket. Ezért van az, hogy a történelmileg elmaradott országok, Kína, Kora most nagyon gyorsan növekednek, mert jól alkalmazzák nyugaton már bevált modelleket. Afrikában is vannak ö, már ilyen országok, és a jövőben is ö, várható, hogy gyorsan növekedő afrikai országokat fogunk látni. Tehát imitáció alapú ez a fajta növekedés, és így tényleg behozhatók ö, növekedési hátrányok. Ebből több minden adódik. Az első kérdés, amely megfogalmazódhat, az, hogy miért pont a szegény országok nőnek gyorsan, illetve egyes szegény országok képesek a gyors növekedésre, mint Kína, Oroszország vagy India, mások pedig nem. A közgazdászok több okot látnak e mögött. Ezeknek az egyike az, hogy azon múlik ez, hogy egy ország képes-e behozni magát, hogy van-e politikai kiszámíthatóság, van-e belpolitikai válság, és vannak-e egyéb történelmi kulturális okok a háttérben. Az előítéletek és a tudás milyen szerepet játszik az értékrendszerben? hajlandó e hajlandó egy társadalom élni a modern tudomány eredményeivel, vagy sem. Lehet, hogy ez is valóban az okok közé tartozik, de biztos, hogy nem ez az egyetlen ok, amögött, hogy egyes országok felzárkóznak, mások pedig nem. A, a mai ülés szempontjából talán itt ezért érdemes lenne arra ráirányítani a figyelmet, hogy bizonyos intézményi struktúrák alkalmasabbak az innovációs gazdaság működésére, mások pedig kevésbé. Nézzük, hogy mik ezek a különbségek a struktúrák között. Ez egy nagyon fontos kérdés, főleg, hogyha azon gondolkodunk, hogy milyen új ösztönzőket kéne lehetne megfogalmazni a felzárkózásra vágyódó társadalmaknak. Miért akarnak egyáltalán felzárkózni egyes országok? A gazdaság növekedése ugyanis az, az innovációra alapuló gazdaságok növekedésének az összessége és a felzárkózó gazdaságok összessége, Itt egy alapvető kérdés azonban az, hogy, és ezen el kéne gondolkodnunk, hogy a piacokhoz való hozzáférés, a mobilitás ö, mennyire kulcs pillérei ennek a növekedésnek. Szerintem erről nincs vita, hogy ezek valamennyire mindenképpen a felzárkózás zálogai. A piacokhoz való hozzáférés, ez azt hiszem nyilvánvalóan ilyen pillér, ezt a többség elismeri. Ennek ellenére vannak olyan politikai formációk, amelyek mégis ugye piac ellenesek, pedig hát a piacnak ez a hatása mindenképpen pozitív. A mobilitás megint csak szerintem nyilvánvaló ö, okokból, és az előttem szóló is beszélt erről, főleg a, a diákok, kutatók, szakemberek mobilitása egy gazdaság szempontjából nagyon fontos. De amikor ösztönzőket akarunk megfogalmazni intézményi értelemben, akkor azért vigyáznunk kell ezekkel az általánosításokkal, mert az Európai Unió vonzereje jelenleg sokat csökkent a 20 évvelhez képest, egyfelől, másfelől pedig magunk is tudjuk, hogy a történelem terhét mindmáig hordozva történelmi örökségünk terhét a, az innováció számára megfelelő intézményrendszer kialakításának nem biztos, hogy mi vagyunk már a, a letétesei, leginkább letétesei. Lehet, hogy a mi struktúráink szomszédaink számára nem biztos, hogy a legjobb utat jelentik. Ezek el kell gondolkodni már a kiinduláskor. Miért? Mert az a legrosszabb helyzet, hogyha olyan feltételességi rendszert alakítunk ki, amelyekről kezdettől fogva tudjuk, hogy végrehajthatatlanok a gyakorlatban. pont ezen kulturális különbségek miatt, és akkor belekeveredünk egy ilyen feltételességi játékba, amely senkinek nem jó, is ismerjük a következményeit. Tehát olyan feltételeket kell megfogalmazni, amelyek realisztikusak, végrehajthatóak, teljesíthetőek, ugyanakkor eh, és teljesítik is őket. Az ösztönzők eh, tekintetében nem vagyok meggyőződve arról, hogy egyre több feltétel megfogalmazása jót tesz az ösztönző rendszereknek. Az a jó ösztönző, amely kevés feltétellel, de hatékonyan ezen feltételek betartására épülve működik. Köszönjük szépen! Nem halljuk az elnököt, mikrofon nélküli a hozzászólás. Következünk Susan Stewart asszony, a civil társadalomról fog beszélni a berlini német nemzetközi biztonsági ügyek intézményében, intézetében dolgozik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást. Két dologról fogok beszélni a keleti partnerségen belül. Egyrészt a több oldalú platform, negyedik platform, a negyedik több oldalú platformra fogok beszélni, utána pedig a civil társadalom szerepéről fogok beszélni a keleti partnerségen belül. Nézzük, nézzük a negyedik platformot. Az emberek közötti kapcsolatról szól ez, kultúra, oktatás, kutatás, fejlesztés, innováció itt a téma. Ennek a platformnak a célja eredetileg korábban voltak kialakítva, de továbbra is érvényesek ezek a célok, az eszközök is megfelelőek, ezért most inkább arról szeretnék beszélni, hogy ennek végül is milyen hatása van, a gyakorlatban ez hogyan valósult meg. Itt az a problémával állunk szemben, hogy csak úgy lehet mérni ennek a platformnak a hatását, hogy kvantitatív számokat nézünk, elég, véleményem szerint elég pozitív a hatás. 2009 óta a keleti partnerségben volt egy olyan trend, hogy ezen ágazatokban, amit említettem, felsoroltam az előbb, nőtt a finanszírozás. Tehát van, e- elérhető a pénzügyi segély, ennek örülünk tehát. Hogyha ezen a típusú kvantitatív értékelésen túllépünk a multilaterális dimenziót akarjuk felmérni, tehát hogy az emberek közötti kontaktus mennyire nőtt, akkor hát elég nehéz az értékeléssel túl nehéz az értékeléssel haladni, hiszen itt alapvetően egyéni kapcsolatokról van szó, ennek a platformnak az eredménye sokszor nem kézzelfogható. Arról van szó, hogy az emberek hogyan, az emberek között milyen interakció létesül, és ebből hogyan profitálnak. Ötféleképpen lehet javítani ennek a platformnak a potenciáját, illetve az emberek közötti kapcsolatokat. Az első, egy olyan dolog, amit az előttem szorok már említettek, az emberek közötti kapcsolat sikere erősen függ attól, hogy a mobilitás megvalósul, illetve, hogy vízum kötelezettség van-e, vagy van -e életben. Tehát a keleti partnerség akkor mélyül el, hogyha hogyha a mobilitás könnyebb számukra. A második dolog, nem kormány, nem közigazgatási, nem bürokratikus leve, szint kifejlesztése, tehát itt örülök annak, hogy a kultúrával is foglalkozunk, a kultúrpolitika területén nagyon komoly előrelépési lehetőség van. Hogyha ez sikeres, akkor meg kell tartani ezeket a tap- sikeres tapasztalatokat és azt is meg kell nézni, hogy a kormány szférán kívül hogyan lehet együttműködni. Nézzük az ifjúság kérdését. Ez egy nagyon fontos kategória, mert a keleti partnerségbe tartozó országok polgárai sokféleképpen kapcsolatba léphetnek az EU állampolgáraival, ifjú kortól kezdve, tehát számukra ez a rutinhoz tartozik majd, és a keleti partnerségben tartozó országok polgárai nyelvet is tanulhatnak, ugye jelenleg nagyon korlátozott a nyelvtudásuk, a fiatalok viszont ugye könnyen tanulnak nyelveket. Negyedik dolog. Fontosnak tartom a tájékoztatást. Tehát a keleti országokban egész egyszerűen el kell azt mondani, terjeszteni kell az arról szóló információt, hogy milyen lehetőségei kötődnek a negyedik platformhoz. Tehát mit rejt ez számukra? Az ötödik terület pedig arra kell odafigyelni, hogy azok a partnerek, akik ösztöndíja vagy máshogy ellátogatnak az EU-ba, valamit az EU-nak is adnak. Tehát nem csak elvisznek valamit, hanem az EU-n belül is bizony nagyon komoly információforrást jelentenek, hiszen rajtuk keresztül sok mindent megtudunk a származási országokról. Nézzük a második témámat, a civil társadalom szerepe a multilaterális platformokban. A civil társadalom szerepe a keleti partnerségben sokkal jobban jelen van, mint a program kezdete előtt, tehát ez mindenképpen pozitív fejlődés. A civil társadalmi fórumon keresztül történt ez meg leginkább. Ennek van egy nemzeti, ennek vannak nemzeti platform részei, illetve vannak tematikus csoportok is, tehát ezeken a fórumokon működik ez. Az ötödik platformot nemrégiben hozták létre, ez a szociális párbeszédről szól. Ez is mutatja, hogy a civil társadalom ezekben az országokban úgy véli, hogy a szociális párbeszéd is érdemes arra, hogy a, hogy a, a platformokon téma, téma legyen. Aztán van itt van egy másik fóruma is ennek a, ennek a civil civil részvételnek, amely korábban egy adhok fórum volt, és most már állandóvá vált. Örülök annak is, hogy a civil társadalom láthatóbb az EU számára egyértelmű, hogy a civil társadalom hogyan működik, ez jobban látható. Tehát nem csak a túl szerez információt az EU, hanem immáron a civil társadalomból is. A partnerországokban működő civil társadalommal eh, közös agenda alapján működik együtt az EU-s civil társadalom. Fehérországban is Fejrországról is beszélnünk kell, hiszen ott a civil társadalom képviselői nagyon aktívak és kihasználták teljes mértékben a fórum által adott lehetőségeket. A civil társadalom sokszor A keleti partnerségen belül a civil társadalom betagozódott ezekbe a fórumokba, ennek megvannak a maga veszélyei. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan civil társadalmi képviselők vagy szereplők, amelyek nem állnak közel az EU-hoz, lehet, hogy ők kiszorulnak. Lehet, hogy a pluralizmus is megszenvedi ezt elképzelhető, hogy az EU ezeket a platformokat, vagy ezeket a fórumokat azonosítja az keleti partnerségbe tartozó országok civil társadalmával, pedig ez nem teljes mértékben van így. Annak is fönnáll a veszélye, hogy a keleti partnerségi országokban ezek a fórumok, úgy, ezeket a fórumokat úgy látják, mintha az EU delegáció kiterjesztése lenne pedig valójában ez egy közvetítő, amely a civil társadalom része, és a civil társadalommal együttműködik, illetve kapcsolatot épít ki. Úgy gondolom, hogy rugalmasságra van szükség a fórumokon keresztül, a fórumokban, a tájékoztatásban, illetve a fórumokon kívüli civil társadalmi szereplők bevonása ebbe a párbeszédbe. Tehát arra kérek itt mindenkit, hogy fórumon kívülre is tekintsük, és így is ápoljuk a, társadal, a, ápoljuk a kapcsolatot a civil társadalommal. Köszönöm. Köszönjük, Stuart asszony. Most Lubasenko úrnak fogok szót adni, aki előadóként dolgozik, és blogger is, és a konnektivitás kérdését kutatja a posztszovjet államok médiája, médiái és információs technológiai kapcsán. Köszönöm szépen, elnök úr a szót, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ezen a mai meghallgatáson, és elmondhatom néhány gondolatomat. A keleti partnerséggel általában is foglalkozom, de most az új technológiákkal szeretnék külön foglalkozni, a társadalmi beágyazottságukkal különösen. Ha igen, láthatók most már a diák, nagyszerű. Ha megengedik, akkor azzal kezdeném, hogy egyáltalán miért foglalkoztatott engem az új médiák hatása a politikai folyamatokra a keleti partnerségen belül. A posztszovjet társadalmakban az internet használata gyorsan megnőtt. Itt láthatók, hogy egyes országokban a lakosság mekkora hányada használja az internetet, és nincs olyan része az életünknek, amelyet ne alakítottak volna át, ezek az új internetes technológiák, a tweetek és blogok, és ezekről nem lehet nem beszélni, ha az új keleti partnerségi országokról beszélünk. Persze a keleti partnerségi politika szerintem elitorientált, és nagy baj, hogy ezen országok lakosságának többségével továbbra sincs kapcsolatunk, hiszen mégiscsak a nagy növekedés ellenére a többség nem fér hozzá, és ahogy Stuart asszony is kifejtette, ez még mindig a kormányok és az elitek privilégiuma. De azért nézzük meg, hogy mégiscsak hogyan hat az internet a társadalmi folyamatokra. Nem csak pozitív hatása van ezeknek, egyre több átláthatóságot követelnek, akik már belekóstoltak ebbe a dologba, és az internet a posztszovjet országokban az a hely, ahol a félig vagy csak korlátozottan szabad médiumokban meg nem írható dolgokról az emberek információt cserélnek, ahol az államilag titkosított információk kiszivárognak, ahol azok a politikai erők, amelyek nem jelenhetnek meg a mainstream sajtóban, nyilvánosságot keresnek és találnak. Erre nagyon sok példát lehet mondani. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a technológiának mindig van háttér, vagy hátulütője is. Lehet, hogy a kormányok lassúk ezen technológiák alkalmazásában, de nagyon is jól használják a saját céljaikra azért. Tehát a fekete-fehér képet árnyalni kell. A, például az a hátránya, hogy a közvélemény fragmentálódik, egyre kisebb a közös nevező a különböző vélemények között, és amint a politikai tevékenység nagy részét az interneten bonyolítják le a polgárok, annál kevésbé válnak internetté, vagy aktívá a valós életben. Az internet alapú médiumok egyfelől tehát segítik a szociális hálózatok kialakulását, és eh, ezek eh, határokon átnyúlók, másrészt a valós fellépéseknek elvehetik az erejét, hogy átirányulhatnak az energiák. Az orosz kormány nagyon ügyesen használja ki az internet által adott lehetőséget. Ha megnézik a kollégák, akkor a keleti partnerség országaiban országait az orosz internet szolgáltatók uralják, a Facebook alternatíváját kínálják, és így sok olyan média platform van, amely ugyan látszólag a a grassroot csoportok összefogását szolgálja, valójában kormány kézben van. A keleti ö, országok internet használatáról korán sem mondható el, hogy szabad lenne. Itt látható, hogy mennyire mondható szabadnak a méd, mennyire mondható szabadnak a média általában, és ezen belül az internet Ugye Örményországban van a legnagyobb korlátozás, és nem is teljes a kép, és talán Ukrajnában a legszabadabb ezen országok összehasonlításában. A kibertér felosztása, és nagyon aggasztó a tavalyi nemzetközi kommunikációs konferencián elhangzott információ, hogy az új, ö, új megosztottság mutatkozik. Örményország és de Azerbajdzsán és Ukrajna aláírt az oroszokkal egy együttműködést. Örményország, Belarus és más új formációk pedig nem. Noha közvetlen bizonyíték nincs a totalitárius jellegére e, e, ez a médiumok működésének ezen országokban, mégis azt mondhatjuk, hogy távol vannak az európai normáktól. Az információs társadalom működésében, tehát van egyfajta konvergencia, és lesz is talán a szabályozásban is konvergencia ezen országok szabályozásai között, de mindenhol vannak akadályai a határokon átnyúló kommunikációnak ezen országokban. Most ezek alapján mit tehetne az EU, és mit tegyen? szerintem az információs társadalom fejlődését mér, mérőszámmá kéne tenni az EU-ban is, a demokrácia egyik mérőszámává. És ösztönözni kellene ezeket a keleti partnerségben már résztvevő vagy szomszédországi státuszban levő országok kormányait, hogy az átláthatóságot a közigazgatás átláthatóságát ezen a területen is teremtsék meg, és a kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés szabadságát részben szabályozással, részben a gyakorlatban valósítsák meg. Ehhez persze még több átfogóbb adatgyűjtésre lenne szükség egyáltalán ezen médiumok felhasználási arányát illetően. Van egy-két új projekt, amely a határokon átnyúló ö, internetes hozzáférést ösztönzi. Van egy lengyel diákok által létrehozott blog, platform, amely kifejezetten egyel, ezzel foglalkozik. Négy nyelven már is hozzáférhető. Ez egy jó példa, és érdemes támogatni az ilyen kezdeményezéseket. Továbbá egy átfogóbb, hosszú távú megközelítés megfogalmazását a saját tagállami társadalmainkban is. Ezt szolgálják az ilyen eszmecsedék, mint a mai is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És ezzel megkérem azt a három kollégát, aki szót kért, hogy tegyék fel kérdéseik, és aztán utána válaszokat kérünk, majd lesz egy második kör is. A többen vannak, nem csak hárman. Akkor viszont legyünk nagyon gyorsak, mert csak 15 percünk van. Kronbeck asszony először. Elnök úr, köszönöm szépen, nagyon érdekes előadásokat hallottunk. Susan Stewart-tól kérdezem a hatásokról a civil társadalmakról beszélt, ami nagyon jónak hangzik, tehát nagyon jó, hogy a civil, a civil társadalomra mindennek hatása volt. A többi előadó is rámutatott arra, hogy hiányoznak még a közvetlen kapcsolatok. De kérem, a biztonságra vonatkozó hatásokról is beszéljen, hogy az Európai Unió és ön hogyan látja, milyen változások vannak együttműködő partnerek az országok, vagy az európai biztonság szempontjából milyen ellenségképet látnunk most? Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr én is a lehetőséget. Ono što bi me zanimalo je kada bi oni bili u prilici poziciji Szeretnék tehát köszönetet mondani én magam is az előadásokért. Van-e lehetőség arra, hogy a Vilniuszi ülésre az államfő is eljöjjön? a, a szukrán államfő, hiszen azt mondja, hogy ez a partnerség nem ugyanazt a fajta perspektívát kínálja Ukrajnának, mint azoknak az országoknak, amelyek eh, eh, időközben már EU tagállamoká válnak. A politikai és gazdasági dinamikát hogyan lehet feltartani az Európai Unió fejlődése eh, ezen országokkal kapcsolatban? Azokkal, amelyek a legközelebb állnak az Európai Unióhoz, és amelyek rendkívül közel vannak az erőteljes Oroszországhoz is, amely szintén szomszéd. Tehát hogyan látják a többoldalú párbeszéd lehetőségét az Európai Unió és a keleti partnerek között. Gondolják-e, hogy az anyagi források, amelyeket erre jelöltek ki a következő több éves pénz, pénzügyi keretekben, kielégítőek arra, hogy fenntartsák ezt a dinamikát, és fenntartsák az Európai Unió befolyását is ezekben az országokban, a fejlődésekkel kapcsolatban. Kirillov kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagy hatással volt rám az a tény, hogy a keleti orsz, eh, szomszédsággal kapcsolatos eh, politikánk, eh, intézkedéseink nem mindig sikeresek. Szeretném, hogyha a vendégek ezt részleteznék. A kérdésem konkrétan az, hogy nem kellene különbséget tennünk, nem kellene differenciálnunk a keleti országokkal kapcsolatos politikában, nem kellenének -e személyre szabott, országra szabott feltételek. Úgy gondolom ugye, hogy vannak különbségek, hisz vannak olyan országok, amelyek ambiciózusabb feltételeknek is eleget tudnak tenni, másokkal pedig türelmesebbeknek kellene mondjuk lennünk. Ezt kérem részletezzék. Köszönöm szépen, Tenok úr. Oroszország nyomulását és túlzott nyomását szeretném hogyha részleteznék, különösen Örményország, Moldovára, talán Grúziára is. Tehát, hogy hogyan lehetne Vilniusban a DCFTA e, társulási szerződéseket szóba hozni, hiszen Oroszország stratégiai célja az, hogy a volt szovjet irányt tartsák meg, és nem az euróatlant irányt vegyék fel ezek az országok mi a véleményük? Tudnak-e javasolni olyan eszközöket, amelyekkel az Európai Unió bevehetné Oroszországot a hajóba, és esetleg több pénzt ajánlani, vagy mi van akkor, hogyha a WTO státuszát Oroszország arra használja, hogy bizonyos dolgokat betiltson Moldovában, például nem küld orosz vodkát oda, de hogyan lehetne ezeket az országokat segíteni, hogy függetlenségüket, szuverenitásukat jogszerű és demokratikus országok kialakítására használják fel, és ne érje őket az orosz nyomás? Az elnök mikrofonja nincs bekapcsolva. A következő hozzászóló velen kollega. Köszönöm szépen. Amennyire én látom a jelentésből, két csoportja van a szomszédjainknak. Az egyik, amely belátható jövőben, vagy állandó jellege csak szomszédok maradnak, őket segítsünk abban, hogy jó szomszédok legyenek, és ne legyen velünk gondjuk. A másik csoport azok, az, azok amelyek az európai aspirációjuknak adtak hangot eddig, őket is segíteni kell, de másképpen. Mit gondolnak a keleti partnerség vagy keleti szomszédság csoportországairól? Osztják ezt velem, hogy egy csoportba tartoznak-e, vagy nem? Az, hogy segítsük a szomszédokat talán, ahhoz, hogy közelítsenek hozzánk, ahhoz talán nem a legfontosabb tényező. Jó példákkal lehet őket ösztönözni, jó akarattal, jó szándékkal. A, például az egyértelmű vízumpolitikával, az orosz nyomás elleni segítséggel, gazdasági diplomáciai eszközökkel. A konkrét helyzetük alapján nem gondolják-e, hogy az lenne a legjobb, hogyha Oroszországgal tárgyalnánk többet, megpróbálnánk meggyőzni az orosz szövetséget arra, hogy az ő érdekük az, hogy a szabad országok szabad akaratoknak megfelelően járjanak el, és úgy kommunikáljanak, ahogy az nekik tetszik, vagy neki, az ő céljaiknak felel meg. A tudatosítás ezeknél az országoknál, hogy európai nemzetek szerintem egy kulcsfontosságú lépés lenne. Ennek a módszerei, eszközei már elhangzottak, ahogy az előadók is elmondták. Van-e még valami ezen kívül, amit tehetünk rövid távon például, hogy e, e, ezeknek az országoknak a tudatosságát erősítsük, hogy elfogadják és érezzék, hogy ők igazi európai országok? Köszönöm. A válaszra adom meg a lehetőséget. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy ezek a kérdések elhallottak. Úgy gondolom, hogy a bizottságunk, a parlament A keletén partnerségre sok időt szánt, sok minden hangzott el, sok minden többször is elhangzott, és úgy gondoljuk, hogy a keleti partnerségről folytató vitát folytatni kell. Az a benyomásom, hogy jelenleg már konkrétabb lépésekre van szükség, Ukrajnával kapcsolatban is például. Úgyhogy Adamski úrtól kérdezem a következőt. Az Európai Unió milyen konkrét lépéseket tegyen, milyen feltételek mellett kell az Európai Uniónak a társulási szerződést megtárgyalni, és mi lesz Vilniusban. A DCFTA országok nagyon bonyolult formában fejlőnek. A civil társadalom ezekben az országokban és az én hazámban is eltérő módon fejlő, fejlődnek. Mi a véleményük a civil szervezetek függetlenségéről, a politikai projektekhez való kapcsolódásokban például van-e jele annak, hogy a polgárok érdekében és nem a politikai elit érdekében valósulnak meg például ezek a programok? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is, elnök úr. Néhány konkrét kérdésem van az elhangzott témakörökkel kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartom először is azt, hogy az Európai Unió ezt a problémakört nyilvánvalóan az EU ezekben az országban való nyomulásaként fogja fel. Ez úgy gondolom, hogy imperialista politika csak más eszközökkel valósítják éppen meg. A kommunista párt Görögországban ellenzi azt a módot, ahogy ezekkel az országokkal fejlődnek a kapcsolatok. Ezek nem azonos joggal szereplők kapcsolata. A befolyásolási területeken az EU előre próbál törni. Az internettel kapcsolatban hallottunk számokat, ezek azt mutatják, hogy Oroszországban még többet használják az internetet, mint nyugaton. Lehet, hogy vannak más okai, má, van más oka is ennek. Az internet viszonylag szabad, de ezek az országok orientációja azért más. Persze nincsen semmiféle kifogásom az Európai Unió ellen, és hogy próbál előre lépni ezekben az országokban, de tudja-e az EU, hogy ezekben az országokban a lakosság mit vár el? Hogyan lehet azonos jogú kapcsolatokat, vagy egyenrangú kapcsolatokat kialakítani. Például a vízumpolitika módosítása nyilvánvalóan jó lehet, de hát ez az agyelvonáshoz is vezet, tehát a magasan képzett munkavállalók elvándorlásához is végig kellene gondolni, hogy eh, nehogy rosszabb gazdasági helyzetbe kerüljenek ezek az országok. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Néhány megjegyzéssel egészíteném ki a szomszédsági politika vitáját. A legutóbbi Strasbourg ülésen is beszéltünk erről. Ma egy olyan szomszédsági politikáról tárgyalunk, ami már lejárt, ami véget ért. Akkor, amikor a Vámunióhoz való csatlakozásról döntöttek ezek az országok, akkor óriási kihívás előtt álltak. Új, és mi is, hiszen új politik, szomszédsági politikát kellett kialakítani azokkal az országokkal, amely egyértelműen deklarálta, hogy csatlakozni kíván az Európai Unióhoz. Ezt elutasítottuk, és a Vámunióhoz csatlakoztak, ami nem vámról szól, hanem egyéb politikákról. Az Oroszországról való vámpolitika sem azt a politikát akarja, hogy az úgynevezett hogy a vám területén hogyan járunk el, hanem az úgynevezett politikai rendszer, amit demokráciának neveznek, arról szól. Hogyan bánjunk azokkal az országokkal, mint például Örményország. A, az, ezen, ez is azt mutatja, hogy új ö, valósággal szembesülünk, és a régi típusú, ö, régre visszanyúló politikának véget kell vetnünk. Vannak olyan helyszínek, országok, ahol pozitív eredménye voltak ennek a politikának, de voltak olyanok is, ahol sokkal kevésbé tapasztalható pozitívum. A görög kollégával kapcsolat, hozzászólásával kapcsolatban hadd mondjam el, hogy visszautasítom azt a nyelvezetet, amely szerint az Európai Unió moszkovitákkal konfrontálódik. Mi nem, nem konfrontálódtunk semmivel, senkivel. Oroszország konfrontálódik a társadalmakkal, a szabad emberekkel, azoknak, azokkal, akiknek mi felajánlatok valamit. A második dolog pedig a vízumliberalizálás. Ha ön úgy gondolja, hogy a vízumrendszer arra használható, hogy hogyan lehetne ezekben az országokban kizárni a szabadságból az embereket a mozgásból, akkor teljesen rossz úton jár. Ez nem vált be a kommunista időkben Lengyelországban, sem a állapotban, a hadiállapot idején. Tehát abszolút nem fogadom el azt a hozzáállást, amelyet a görög kollega most, amelynek hangot adott. Elnök mikrofonja még mindig nincs bekapcsolva if I understand correctly. Ha jól értettem az előbb elhangzottakat, akkor nincs sok időm, úgyhogy rövid leszek. All these questions that we had have something in common, and I have one. Tudom, hogy sok ponton közös a véleményünk, úgyhogy a következőket mondanám válaszként. A keleti partnerség számomra egyfajta elitista projekt. A társadalommal való kommunikáció hiányzik. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor ezek az országok majd arról fognak döntenek, hogy milyen irányban induljanak el, akkor csak az ő döntésük lesz ez, az ország társadalmainak a döntése. De a akármennyire is demokratikusak vagy nem demokratikusak a keleti partnerség országa régiójában az országok, figyelembe kell venni a közvéleményt, így is vagy úgy is bizonyos mértékben. Az Európai Unió akkor lehet sikeres ezeken a területeken, hogyha együttműködik ezzel a közvéleménnyel. Szorosan együttműködik. Volt egy kérdés az EU imázsáról a keleti partnerség országaiban. Jelenleg alapvetően senki sem tekinti az EU-t ellenségnek ha figyelembe vesszük azt, hogy Ukrajna például, ha, ha Ukrajnát nézzük, ez hozzám ez áll közel, akkor a társadalom döntő többsége támogatja az EU-val való szorosabb együttműködés gondolatát. A probléma az, hogy a társadalom nem tudja, hogy mit jelent ez. Nem tudja, hogy mit jelent az, hogy az Európai Unió integráns részévé válik, vagy integrálódik az EU-val azt kell végig gondoljuk, hogy hogyan lehet elmondani ezeket a dolgokat. Először is a véleményformároknak, a véleményvezetőknek, hogyan lehet ezt a fajta felfogást aztán pedig a szélesebb társadalmi körökben is meggyökeresztetni. Azt hiszem ez a válasz igazából a legtöbb kérdésre. Próbáljuk meg azt, hogy ezek a társadal... tehát próbáljuk meg megértetni ezekkel a társadalmakkal és hagyjuk, hogy ők döntsenek. Teljesen egyetértek azzal, hogy a megállapodás hiánya nem jelenti az együttműködés hiányát. Figyelembe kell természetesen venni azt is, hogy ezek a megállapodások a keleti partnerség országaival mindenütt meglegyenek, és akkor meg kell nézni, hogy hogyan legyenek ezek az együttműködési formák produktívabbak, hatékonyabbak a lehető leghatékonyabbak és legproduktívabbak. Köszönöm. Ich hatte, ich hatte gar nicht gewusst, dass die Eng Abszolút nem tudtam, hogy az angolok ilyen szívesen isznak vodkát, tenok kollega, hogy ezt a fajta desztillátum importálás be akarják vezetni, ezt a fajta párlatot még többet akarnak. Először is köszönöm ezeket a, az igen informatív elemzéseket. Adamski úr információ hiányról beszélt Ukrajnában a keleti partnerséggel kapcsolatban. Vajon ez igaz-e a társulási megállapodásra is? Hogy lehet az, hogy az EU, illetve hogyan tudja az EU ezt a fajta információ hiányt pótolni? A másik dolog pedig az orosz nyomás, amiről szintén beszélt ez bizonyos értelemben mégiscsak egyfajta elrettentés a, a, a, mi attól, hogy az Eurázsiai Unióba lépjenek ezek az országok. Hogyan tudjuk kompenzálni ezt a nyomást? Hogyan tudjuk megtalálni ennek az ellenszerét? St, ö, Stuart asszony, a keleti partnerségekben milyen fórumok vannak? Milyen hogyan, milyen formában tud Fehér Oroszország például részt venni. Igen, feszült kapcsolataink vannak ehhez az országhoz, és hogyan lehet még ennek a társadalmi fórumnak a, a kapcsolatait, amely viszonylag kielégítő, hogyan lehet erősíteni? Milyen lehetőségeket talál a további visszajelzésekre? Stuart. Stuart asszony. Köszönöm szépen. a korábban nekem tízed kérdést Gyubasenko úr megválaszolta, tehát hogy az euró hogyan vélekednek, mint együttműködési partner, vagy mint potenciális ellenség. Szerintem együttműködő félként tekintenek ránk. De kettők vagy több közül csak az egyik vagyunk, Oroszország a másik ilyen együtt, potenciális együttműködő fél, nem igazán tudnak választani, hezitálnak, nem akarják, hogy rákényszerítsék őket erre a választásra, mindkét fél felé próbálnak közeledni. Az EU-ban látják a gazdasági fölényt, bár ugye az euró övezett válsága ezt, egy, ezt némileg kisebbíti, de, de a gazdasági fölény egyfajta védelmet jelent, illetve azt is látják, hogy a jogbiztonság, illetve a jogok, alapjogok védelme itt sokkal nagyobb szintű. Aztán ott van Oroszország, Oroszország és a feltételesség kérdése. Szerintem két dolgot külön kell választani. Egyrészt az EU Oroszország politikáját újra kell gondolni, figyelembe kell venni különböző dolgokat, nem csupán azt, hogy Oroszország hogyan viseltetik a szomszédos országok iránt, hanem azt is, hogy milyen belügyi fejlemények vannak, vagy belpolitikai fejlemények vannak Oroszországban. Ezt nem feltétlenül kell a, a keleti partnerséggel összekeverni. Véleményem szerint ez geopolitikai eszköznek találták ki, pedig nem az. A feltételekhez kötést alkalmazni kell, és itt konzekvensnek kell lenni az EU-nak a keleti partnerországokkal. Nem szabad, hogy azzal, az a vád érjen minket, hogy kettős mércével dolgozunk. Vilniusban nem sokára megszületik egy döntés, az Ukrajnával kötendő DCFTA és társulási egyezmény kérdésében. Nem azért kell ezt aláírni, mert Oroszország fenyegetettséget jelentene. Ugye arról is, arról is szó volt, hogy Oroszországnak vajon az a stratégiai célja, hogy ezeket az országokat, országokat távol tartsa az EU-tól, vagy hogy megakadályozza a csatlakozásukat. Nem feltétlenül van így. Nem hiszem, hogy ez, erre úgy kéne reagálni, hogy az orosz vodkát nem importáljuk az USA-ba, nem importáljuk az EU-ba, talán kicsit jobban át kéne vizsgálni ezt a dolgot. Tehát meg kell nézni azt is, hogy különböző egyezményekben Oroszország eleget tesz-e annak, amit megígért, amit aláírt hogy a Vilniuszi egyezményt aláírják ez attól függ, hogy a tavaly decemberi tanácsi következtetés feltételei teljesülnek-e, nem egyéb dolgokat kell figyelembe venni. Schulz úr feltett egy kérdést a civil társadalmi fórumok hatásáról. A partnerországokban szerintem még mindig eléggé korlátozott a helyzet, ezért is mondtam azt, hogy fennáll az a veszély, hogy a civil társadalmaknak csak egy elitjét érjük el. Jubasenko úr említette, hogy a keleti partnerség egyfajta elit megközelítésen alapul. Többet kell tennünk azért, hogy a civil társadalmi fórum és a társadalom közti kapcsolatokat kiépítsük. Ami a, a gazdasági ösztönzőket illeti, szerintem a szerintem már eleve rossz volt, rosszak voltak a történelmi megállapodások, tehát a történelem megtörtént. A kérdés az, hogy mi, mit tegyünk Örményországgal. Hogyha Örményország csatlakozik a Vámunióhoz. Szerintem a megoldást a VTO környékén kell keresni, plusz mobilitás, plusz a piachoz való megnövekedett hozzáférés. Aztán a normatív approximáció is rendkívül fontos. Azt hiszem, hogy ezzel valamit kell kezdeni, akár meg is lehet szüntetni. Ebből az következik, hogy azt hiszem, hogy ugyanúgy kéne viseltetnünk az összes szomszédunk iránt, de véleményem szerint a szomszédjaink egyáltalán azonosak, itt megint a történelemet is megidézném, tehát differenciálnunk kéne a szomszédok között. Ezek a szomszédos országok nem tudnak felzárkózni a fejlett országokhoz, és ennek különös ország specifikus okai lehetnek, hogyha feltételrendszert alakítunk ki, akkor a feltételekben tükröződnie kell ezen ország specifikus körülményeknek. Ez nem újdonság, az IMF már évtizedek óta birkózik ezzel. Nos, minden egyes országban meg kell tudni állapítani, hogy mi az, ami a reformok útját állja, és erre kell koncentrálni. Hogy az oroszok nyomást gyakorolnak, az szerintem hosszú távon kontraproduktív. A legrosszabb esetben az is elképzelhető, hogy ez a kapcsolatok romlásához vezet, de nem feltétlenül lesz így. Oroszország sokszor kontraproduktív tevékenységbe kezd, de amikor erre rádöbbennek, akkor ezt egy ürügy kapcsán hanyagolják. A Vámonió és az EU-hoz fűződő szorosabb, kapcsol, szorosabb kapcsolat Hát Ez nem egyszerű dolog, de bármit is teszünk, a nemzetközi kereskedelem és beruházás bevált szabályait kell követni, nem szabad mindenféle újdonsággal előállni. Stuart asszony utalt a WTO szerepére, az orosz nyomás gyakorlással kapcsolatban, ez fontos érv, igaza van. Uh-huh. Uh, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, véleményem szerint az EU célja nem szabad, hogy az legyen csupán, hogy jó hangulatú jó dinamizmusú kapcsolatokat tartsunk fönn, hanem hogy változásokat érjünk el, kényszerítsünk ki ezekben az országokban, hogy elmozduljanak a jogállamiság, a demokrácia irányába. Hogy ezt milyen eszközökkel, ösztönzőkkel lehet elérni, az már lehet vitatárgya. Jó, nyilván lehet mindig több pénzt kérni, és tényleg szükség is lenne több pénzre. De Szerintem négyszer annyi pénz nem hozna négyszer annyi eredményt. Az EU-nak a DCFTA a fő eszköze, és a víza liberalizáció, vagy hát a víza szabályozás általában. Ezek a hatékony eszközök, amelyekkel el lehet érni valamit, nem feltétlenül a pénzzel tehát. Ennyit erről. Hogy az ukrán társadalom mit akar, nos ez is kérdés, az Európai Uniótól mit vár? Már 45%-a az ukránoknak azt szeretné, hogyha lenne az EU-val együttműködési megállapodása, 35%-uk pedig Oroszországgal szeretne vámuniót. De látni kell azt is, hogy főleg a fiatalok EU-orientáltak, és főleg az idősebbek Oroszország orientáltak. És az ukránok mintegy 20%-a mondja csak azt magáról, hogy ő európai. Oroszországról szólva. Az imperializáció megfordulását éli meg most, magyarul a birodalom szétesését, és ez nem csak az oroszoknak, hanem az EU-nak is kihívás. Ez egy történelmi léptékű folyamat, és hogy az oroszok nem mindig barátságosak, ez részben ebből is adódik. Az orosz elit is megosztott, mint ahogy az egész társadalom. A vodka tilalom ö, ugyan érthető lenne az orosz társadalomnak, de hát ö, semmi köze a problémához. Ö, Oroszország harmadik fél felülünk nézve, és mint ilyennel kell tárgyalnunk, és kialakítani vele egy közös elfogadható, mindkét fél által elfogadható jogi keretet a kereti partnerség működésére. Volt egy német nyelvű kérdés is, ha megengedik, akkor erre németül válaszolok. Mit tehetnénk ugyanis, hogy az információ hiányt csökkentsük? Jobb, barátságosabb vízumpolitika kellene, okosabb, szakértőbb EU konzulátusi munkatársak, és, és a folyamatos, folyamatos tájékoztatás, fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy Ukrajnában jelenleg sok reklám mutatja be az EU-t úgy, mint, mint hogy, hogyha egynyelvű közösség lenne, angol nyelvű ugyanis. És mint egy olyan szervezet, amely kizárólag a melegek jogaival foglalkozik. Tehát ez egy nagyon rossz felhangú image, ami az ukrán sajtóban és az interneten kurzál az euról, tehát mint itt angol nyelvű homoszexuálisok közössége lennénk. Ö, tehát nyilván, hogy van mit javítani az információpolitikán, és mondom, a vízumpolitikát is barátságosabbá, okosabbá kellene tenni. Köszönöm szépen az előadásokat, a véleményeket. Jó lenne ezt a, az eszme cserét majd Vilnius után újra lefolytatni, és levonni a Vilniuszi csúcs következtetéseit Köszönöm, hogy ide fáradtak, és tájékoztattak minket. Angurakis kollégának mondom, mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió az egyenlő jogok alapján tárgyal az orosz féllel, velünk szemben azonban az orosz fél gyakran nem mint egyenlőkkel tárgyal. Tehát mi, ha valaki, akkor a, a partnerségben egy demokratikus, ö, agyon, azonos szemmagasságban zajló kontaktust szeretnénk. Üdvözlöm, asszonyom! Hello, Mr. Brock. Hello, hello. Meine Damen und Herren! Hölgyeim és uraim! Most akkor a következő napirendre, napirendi pontra térünk rá. Az EU Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia Parlament Együttműködési Bizottságokkal közösen eszmecserét fogunk folytatni meghívott vendégünkkel. Csendet kérek ott hátul! Tanya! Please leave the room. Menj ki, légy szíves. Please, could you stop that discussion? Fejezzék be ott a beszélgetést, kérem. Mit a bajta? mir. Wann ist das Ezek a saját emberek. I would like to greet in our midst. Szeretném körünkben köszönteni a grúz igazságügyi miniszterasszonyt, Teo Tsulukiani asszonyt. Eszmecserét fogunk folytatni a grúziai legutóbbi fejleményekről, az igazságszolgáltatás változásáról és a Vilniuszi csúcs találkozóról. Üdvözlöm, tehát asszonyom, azt hiszem izgalmas, fontos időpontban érkezett hozzánk, az elnökválasztás előtt, a Vilniuszi csúcs előtt, és egy olyan van, amikor Oroszország megint nyomást próbál gyakorolni ö, mindannyiunkra. A grúz áll, állom és állam megvalósulásáról ö, azon belül is az igazságügy reformjáról lesz szó, ez az álom része. Néhány nappal ezelőtt lépett második fázisába az igazságügyi reform, úgyhogy nagyon szeretnénk tudni, hogy hol tartanak, mik a, az önök előtt álló feladatok. Ugye el akar mozdulni Grúzia a politikailag motivált szolgáltatás platformjáról. Sok kritikát kapott a Velencei Bizottságtól az eddigi rendszer, ugyanakkor az az elképzelés is, hogy egy nem igazsági típusú felügyeleti rendszer kialakítása a rendszer autonomiáját ásná alá. A Strasburgi Bíróság kéne, hogy eldöntse a vitákat egyes kérdésekben. Egy konkrét botrány kapcsán hangzott ez el. Lehallgatási botrány volt Grúziában, azóta állítólag ugye meg semmisítették ezeket a illegális lehallgatási felvételeket. Szeretnénk, hogyha tájékoztatna minket arról, hogy hogyan készülnek továbbá a választásokra, milyen a hangulat a választás előtti időszakban, egyes városi polgármesterek lemondása állítólag összefüggésbe hozható a kormány által gyakorolt nyomással. Ezt szeretnénk, hogyha feltárnák, hogy ebben mi az igazság, és a helyi szintre gyakorol a kormány nem jogszerű nyomást, és az is foglalkoztat minket, hogy újra egyre több a vallási és egyéb kisebbségi csoportok elleni erőszak. Mit lehet ezzel ellen tenni? Szeptember másodikán miniszterelnökük bejelentette, hogy az elnökválasztás után le fog mondani, és ez milyen hatással lesz majd az önök politizálására és azt is szeretnénk megtudni, hogy a Vámunióval szembeni hangokra önök mit mondanak, és nekünk ugye az az érdekünk, hogy a Vilniuszi csúcs sikeres legyen, és ezért nagyon reméljük, hogy ehhez Grúzia is hozzájárul, és sikerül majd nyélbe ütni az önök országával egy új megalapodást, és önök segíteni fognak minket ebben. Köszönöm. Thank you. Mr. Chairman, honorable members. Tisztelt elnök úr, képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Külügyi Szakbizottság előtt szólhatok az Európai Parlamentben. Nagy lehetőség is ez hogy áttekintsem azt, hogy hol áll Grúzia európai célkitűzései terén a Vilniuszi csúcs találkozó előtt milyen kötelezettségeket vállaltak, hiszen ezeket egyre nagyobb kihívás és egyre nagyobb vizsgálat éri. A, az erős politikai támogatást nagyra értékeljük. Az önök szakbizottsága támogatását Brokkelnök úr egy héttel ezelőtt ennek ismét hangot adnott Vilniusban a Szíriával kapcsolatos EU külügyminiszteri találkozón. A, rutunk, a, a, a mi utunk Vilniuson keresztül vezet, de nem akarok egy újabb politikai deklarációt most önök előtt elmondani, sokkal inkább arról elmondani, hogy mi az, amit mi tehetünk a Grúzia-EU közös programhoz. A grúz kormány tagjaként viselem én is Grúzia jövője iránti felelősséget. Ez egyértelmű. A legfontosabb stratégiai célunk továbbra is az, hogy európai intézményes demokráciát építsünk ki, és ezért az európai integrációt a politikai társulással próbáljuk erősíteni, a gazdasági integrációt pedig az Európai Unióval. E, ez minden következő elkövetkező kormány feladata. Az ország megfordíthatatlan fejlődése érdekében fontos, hogy az európai normáknak megfelelően a jogállamiság emberi jogok terintett ígéreteinket valóra váltsuk. Az Európai Unió nagyon normatív hatal, hatal, hatalom, hogyha az igazságügyi minisztériumot olyan normatív hatalommal ruházok fel, akkor demokratikus befogadó szabályalkotást kell, hogy megvalósítson. A grúz kormány és az igazságügyi minisztérium a civil társadalom számára érdemi lehetőséget biztosít arra, hogy részt vegyen a jogalkotási folyamatban. Ez tartalmazza, de nem pusztán a visszajelzést, jelenti közvetlen kommunikációt, találkozót a döntéshozókkal egyetlen egy törvénytervezet sem kerülhet a, a minisztérium jav, javaslataként a nyilvános konzultációt megkerülve a parlament elé. A nyilvános információ mennyiségét és formáját is az információs szabadság jogszabályával erősítettük, és proaktív formában biztosítjuk ezeket az információkat. A nyilvános információt pedig a partnerségi program keretében nyilvánossá teszük. Ahogy a bizalom növekszik, a társulási szerződést kezdeményezhetjük a Vilniuszi találkozón, és reméljük, hogy a jelenlegi Európai Bizottság mandátuma alatt még alá tudjuk írni. Az Európai Uniós AKI átvétele érdekében már jogalkotási változtatásokat vezettünk be, még a társulási program megkezdése előtt. Például a minisztériumunk előkészített egy törvénytervezetet a közelmúltban, amelyet már meg is küldtünk a parlamentnek. Ez a terrorizmus a elleni harc finanszírozásáról szól. A társulási szerződés hatályba lépése azt jelenti, hogy egyrészt hatékony lehet a törvények végrehajtása, másrészt pedig az alkotmányos keretek között maradhat. Alkotmányos garancia például a grúz, grúzok Európai Uniós választása. A vízumliberalizációs akciótervben a az igazságügyi minisztérium vezető szerepet játszik a partnerminisztériumokkal. A diszkrimináció ellenes törvényt szövegeztünk meg, és megküldtük a Nemzetközi Szakértői Bizottsághoz. A, az embercsempészet, korrupció elleni harc, migráció, kezelés, emberi jogi stratégia, stb. stb. ugyanide tartozik. Amit most fontosnak tartozunk, az az október közepi EU szakértői misszió és a második fázisba való átlépés. Kiváló példa, példák vannak arra a törvényalkotásra, amelyeket európai és az ECRH alapelveire építünk. A diszkrimináció mentesség különösen fontos. Ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a jövőben elfogadhatatlan legyen minden olyan helyzet, amelyről a korábbiakban beszéltek, azaz a cselai helyzet. A törvénytervezet alapján olyan jelentős intézményi mechanizmusok alakulnak ki, amelyel egy felügyeleti rendszerben a diszkrimináció ellen fel tudunk lépni, az antidiszkriminációs jogszabály végrehajtását a védett és kiterjesztett formában tudjuk érvényesíteni, például a fogyatékkal élők számára az egészségügyi állapot, anyaság, terhesség, szexuális orientáció és genderidentitásra is kiterjed. A többféle diszkriminációt tehát igen progresszív formában próbálunk lefedni az EU országok gyakorlatában sincs még több irányú diszkrimináció, vagy többszörös diszkrimináció elleni rendelkezés mindebbe bevonjuk a magánszemélyeket és jogi személyiségeket is. A nem politikai testületekbe való jelölés és választás is belekerül ebbe a törvénytervezetbe. Ez lesz az a törvény, amelyet olyan széleskörű konszenzus alapján fogunk meghozni, amelyben minden érintett felett bevonunk. A kormányzati szektorral való tárgyalásokat követően bemutattuk a diplomáciai testületeknek ezt a projekttervezetet, a civil társadalomnak is, és különböző vallási és etnikai kisebbségeket is felkértünk arra, hogy a törvénytervezetet véleményezzék. Svéd szakértőnek és az Európai Ekri irodának is megküldtük, majd a véglegesítésre a, lengyel szakért, a véglegesítés előtt a lengyel szakértői központba is. A békés hatalom átadása, a pluralista keretek kialakítása, amelyet a tavaly októberi események tettek lehetővé, azt jelentették, hogy a következő elnöki választások lesznek a grúz demokrácia következő mérföld, lesz a mérföldköve. Átlátható, félelemmentes környezet kialakítása érdekében a szabad választási task force munkacsoportot hoztunk létre, amelynek feladata a köztisztviselők szabad választási törvények előírásait veli megsértése ellen lép fel. Az Európai Uniós ajánlásokra vonatkozóan a Task Force különböző egységeket, minisztériumokat, politika, rendőrségi és helyi testületeket vonhat be ebbe a munkába. Nem csak, hogy nomon követik a választásokat, hanem jogsértés esetében azonnal eszközöket, hatékony eszközöket alkalmazhatnak. A, tá, a bizottság elnökeként ellátogattam az egyik olyan régióba, ahol személyi váltásokra került sor, és amely, ami a partnereinkben és a civil társadalomban aggodalmat okozott. A helyzet hála ajánlásainknak szinte minden önkormányzatnál stabilnak nevezhető. Mindenki érti, hogy az elkövetkező választás döntő. Legutóbb Grúziának sikerült a hatalmat az egyik parlament tehát a parlamenti hatalom átadást békés eszközökkel sikerült megvalósítani, és most az elnöki hatalmat is választással erőszak nélkül próbáljuk megoldani. Jelenleg a választói környezet teljesen eltér a korábbi választói környezetől és korábbi jelöltként is emlékszem ar, ezekre a különbségekre. A legfontosabb a reformok sorában és az EU stratégiai támogatási keretben a 2014-2017-es időszakban az intézményi biztosítékok az egyes bírák függetlenségének érdekében. Alapvetően a bírákat az önszabályozások körével kívánjuk felruházni valamint a civil társadalom részvételét ebben a folyamatban. A reformok következő fázisát egy héttel ezelőtt jelentettük be. Itt a kinevezések, előléptetések és a, az egyes bírákhoz való per kiutalási rendszert is biztosítani kívánjuk. A bűnügyi és a közigazgatási jogsértéseket is áttekintjük az év végéig. A, az áldozati jogokat az európai normáknak megfelelően alakítjuk, és az ifjúsági elkövetők védelmét is biztosítjuk. Például ifjúsági bűncselekményekkel foglalkozó külön bíróságot fogunk felállítani a bűnügyi és a büntetőjog reformjának fontos eleme az intézményi függetlensége, pártatlan és objektív módon eljáró bíróság létrehozása. Ez azt jelenti például, hogy az összes ügyészi jogkört átadtuk az ország főügyészének. Én nekem, mint miniszternek nincsen jogköröm arra, hogy egyéni bűnügyi esetekben ügyészként vagy bármely más formában eljárjak. Ez azt jelenti, hogy a, a grúz főügyész politikamentes és politikusoktól mentes módon végzi munkáját. A következő fontos csomag a a bűncselekmények területi kirendelésének és az állampolgárok bírósági eljárásokat nyomon követ, való nyomon követésének biztosítása. A stratégiai dokumentumok és az akciótervek végrehajtását megfelelő formában, célokkal, időkeretekkel és költségvetéssel próbáljuk megtervezni. Az akcióterveket folyamatosan aktualizáljuk, hogy az igazságügyi ágazat a következő évekre mindig a legaktuálisabb eh, célokat és a helyzetnek megfelelően eh, tudja a tervet megvalósítani. Összefoglalóként nézzük a, az igazságügyi visszaélésekre vonatkozó törvényt. Különböző nem kormányzati szervek, jogi szakértők, grúzok és külföldi szakértők bevonásával készült, és a Velencei Bizottság véleményének figyelembevételével ez a csomag. Alapvetően az összes ajánlást figyelembe vettük. Ez a törvénycsomag nem jelenti azt, hogy lenne egyfajta alternatív igazságügyi rendszert dolgoznánk ki Grúziában. Nem. A törvény értelmében több ezer grúz számára lehetővé válik, hogy keresetet nyújtson be a civil társadalomból választott tagokból álló bizottsághoz. Olyanok lesznek ebben a bizottságban, akiknek parlamenti jogi tapasztalata van, és ez a bizottság fogja az ügyet még a bírói szakba kerülés előtt megvizsgálni, amennyiben a, a kérvényező azt kéri, mielőtt az eset tehát bíró, bírók által kerül döntésre. Ezek lesznek azok a kérvények, amelyek amelyekre a hat hónapos határidő sem vonatkozik majd. A miniszterelnök a közelmúltban rossz hírrel fordult a kabinet tagjai felé, azt kérte, hogy támogassuk őt ebben, és természetesen készen állunk arra, hogy segítünk, seg, megsegítsük őt és segítsük őt a politikai és jogi reformprogram megvalósításában. Tavaly kerültünk hatalomra, és az elnöki választást követően reméljük, hogy sikerül átlátható formában elnökválasztást lebonyolítanunk. Az elnök azonban egy nagyon egészséges örökséget hagy maga után. Először is a miniszterelnök kötelezettség, és a kormány kötelezettséget vállalt, és elkötelezte magát a demokrácia iránt. Nem csak azért, hogy a nemzetközi intézmények vagy más külső szereplők elvárásainak feleljen meg, hanem azért, mert ez a belső igényünk. Ez az igény az egyik legfontosabb tényezője, amelyet tavaly e kormány hatalomra került. A a kötelezettségvállalásunk azt jelenti, hogy az igazság, jogállamiság, emberi jogi aspir- célkitűzéseink megegyeznek az európai célkitűzésekkel. Ezt támogatja a grúz nép. Másodszorban a grúziai változát, változ, változások nem egyének lecserélését, hanem intézményi változásokat jelent. A jogi reform folyamatot egy olyan rendszerre kívánjuk támogatni, amely túlél mindenféle minisztert vagy politikust. A közértézmények átláthatók, nyitottak, és az állampolgárok bizalmát szeretnénk megszerezni irántuk. Különböző nyomvonalon kell előre haladnunk, és higgyék el, hogy ez óriási kihívás, de nem fordulhatunk vissza a grúz nép, az Európai Parlament, EU partnereink elvárják tőlünk, hogy előrébb haladjunk az európai integráció folyamatán, a Vilniuszi csúcson és azon túl is. Önökkel, barátainkkal bízunk abban, hogy a kihívásoknak eleget tudunk tenni. A jelenlegi grúz kormány, hiszek ebben, megfelel örökségének és, a, és annak az erős európai demokráciának, amely más utat nem hagy egyetlen egy jövőbeni grúz kormánynak sem. Köszönöm, most megadom a szót először Kavenach kollégának, aki delegációvezető. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, csehül fogok beszélni. Dámy a pánové, eh, jako předseda stále delegace Evropského parlamentu. Elnök úr, az Európai Parlament állandó delegációnak vendégeként szeretném megköszönni a parlamenttel való együttműködést, és a Grúz-Azerbajdzsán parlamenttel való együttműködést. Szeretném örömemet kifejezni, milyen nagy öröm számunkra, hogy miniszterasszonynal találkozhatunk ma, és véleményt cserélhetünk. A delegációnk fő célkitűzése, hogy a lehető legjobb kapcsolatokat alakítsuk ki az Európai Parlament és a Grúz Parlament képviselői között. Ez az együttműködés már hosszú évek óta tart. A megfigyelő misszió a választási megfigyelő küldöttség vezetőjeként nekem magamnak is egy évvel ezelőtt lehetőségem nyílt arra, hogy ne csak a választásokat, hanem a választásokat követő időszakban is megfigyeljem Tbilisiben, a fővárosban. Több mint 20 választó jártam, választóhelységben, és akkor spontán ünnepléseknek is tapasztalatai voltam a választási győzelmet követően. A választások óta folyamatosan nyomon követjük a békés hatalom eh, váltás eh, eseményeit. Beszámolhattam arról is, hogy eh, idén tavasszal a történelem során először egy közös megbeszélést tartott az Európai és a Grúz Parlament, határozathozatára nem került sor. De némi nyugtalansággal vettük tudomásul, hogy mély konfliktus van az ellenzék és a kormánykoalíció tagjai között a parlamentben. Szívesen segítjük a későbbiekben a kommunikációt annak érdekében, hogy jobb kapcsolat legyen, jobb együttműködés. Sokan nagy érdeklődéssel veszünk majd részt a grúziai utazásunkon, annak, amelyet azért szerveztünk, hogy személyesen megfigyelhessük a választásokat. Miniszter asszony, köszönöm még egyszer látogatását és nyílt összefoglalóját. Köszönöm. Köszönöm, most a jelentéstevőnk következik. Ha az előttem szóló csehül beszél, beszélt, akkor én pedig lengyelül. Itt talán világosabban tudok fogalmazni. Miniszter úr, többször beszéltünk a parlamentben Grúziáról, és többször találkozhattunk is Grúziában. Köszönöm, hogy ilyen őszintén beszámolt nekünk a helyzetről, és köszönöm, hogy, hogy úgy döntötte, hogy két, három vagy háromszor ellátogathattunk Rabis filiához. Nem szeretnék részletekről most beszélni, hanem önt, a kormánykoalíció képviselőjeként a következő kérésre szeretném megszólítani. Az elkövetkező elnöki választások rendkívül relevánsak Grúziában, ezt a legtöbb állampolgár is. A legtöbb grúz állampolgár is így látja, még hogyha a, az elnöki jogkörök szűkösek, akkor is a választás jelentős. Egyfajta nemzeti ünnep lesz ez, a legjobb légkört kell kialakítani, és a legjobb körülményeket. Úgy gondolom, hogy ön kormány koalíció tagjaként, a többi kormánytaggal együtt mindent meg kell, hogy tegyenek azért, hogy ez így legyen. Ezt kérem öntől, nagyon jó lenne. ha már most egyfajta, tehát a választás előtt egyfajta politikai amnestiáról is elgondolkozának. Nem arra gondolom, hogy a bírósági eljárásokban elítélteket kellene most szabadon engedni, nem, hanem nem a volt miniszterelnököt akarom szabad lábra helyeztetni, hanem vannak olyan esetek, amikor adott esetben egy vádlott a bíróság előtt, egy valamilyen vád miatt bevonták a, az útlevelét, napról nap vannak házkutatások. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha a, a grúz demokrácia számára is, és országukról alkotott külső kép szempontjából is Európában és máshogy, hogyha ezt figyelembe vedik. Köszönöm. Minister, I visit... Miniszterasszony, tavaly júliusban jártam először Grúziában. Darzsan úr vezette akkor a, akkor a küldöttségét védelemről, biztonságról beszélgettünk, leginkább akkor. Sokakkal. Kapcsolatba kerültem. Gyönyörű ország. Nagyon jól éreztem ott magam, éreztük a történelem szelét, és egyértelmű, hogy közös a kultúránk és a civilizáció. De volt valami, ami zavart. Pontosan olyan jellegű problémákról van szó, amelyekkel ön foglalkozik, mint miniszter, ami a tárcájához tartozik. Az átláthatóság, a tisztességesség fontos, és ez igaz a következő elnökválasztásra is. olyan dolgok zavartak, amely alapján arra következtetem, hogy az igazságszolgáltatás bizony némileg szelektív. A korábbi miniszterelnököt a, a börtönben kerestük fel, két és fél hónapig, két és fél hónapja volt ott, ad, ez alatt az idő alatt nem találkozott a családjával, aztán ezt felvetettük önnek, és megoldódott a probléma. De az is zavart, hogy ő, neki komoly esélyei voltak az választáson, de miért zárták őt börtönbe? Milyen vádak? A korrupció, vagy bármi is legyen az. Furcsának tartom, hogy börtönbe zárták, hiszen nem volt annak igazi esélye, hogy ő elmenekül. A bírák, akik elrendelték az ő őrizetbe helyezését, kapcsolatban álltak vele, akkor, amikor belügyminiszter volt. Fura ez. Remélem, mi hamarabb sor kerül a perre. Különben a szelektív igazság bűze kezd terjengeni. Aztán a megválasztott helyi önkormányzatokról is beszélgettünk, fölmerültek bizonyos kérdések tehát ezekről a választásokról, illetve, hogy történt-e uszítás, például a homoszexuálisokkal szemben, vagy a különböző nem ortodox kisebbségekkel szemben. Az Irmai Nevisvili, ha jól emlékszem, által vezetett politikai csoportosulás elleni úszítás. Ugye az öntárcájhoz tartozik ez is. Nagyon zavarónak tartom ezeket a tényezőket. Remélem, ezeket a problémákat meg lehet oldani még a választások előtt. Köszönöm. Nébler asszony követ. Nem? Nikola. Ú, asszony. Köszönöm szépen. Nos, én úgy vélem, hogy nem szabad a szelektív igazságszolgáltatásról beszélni itt a parlamentben beszélni, hogyha szerintem minden egyes országnak tiszteletben kell tartani a belügyeit. Fontosnak tartom az igazságügyi miniszter esetében azt, hogy fedhetetlen legyen, illetve e, ne legyen részre hajló. Kérdéseim. Milyen, hogyan vélekedik a grúziai politikai korrupcióról? thank you. Thank you, Chair, and also welcome to this House, Madam Minister. Üdvözlöm Önt itt, miniszter asszony. Örülök annak, hogy ismét eszmecserére kerül sor. Az AFERT delegáció ugye nyár előtt ott járt Grúziában. Csatlakoznék ahhoz, hogy kapcsolódnék ahhoz, amit a kollégáim mondtak, de csatlakoznék Brock úr egy megjegyzéséhez is. A miniszterelnök, aki ugye elvileg le fog mondani. Nos, ő a Vamunior, neki a Vamunior volt véleménye, és ahol azt sem zárja ki, hogy Grúzia csatlakozik az Eurázsiai Unióhoz, említette, hogy az ön legfőbb célkitűzése az európai integráció, stb. stb. De én itt ellentmondást látok. Hogy is van ez? Ön szerint hogy értette mindezt a miniszterelnök? Ez kormányvélemény, vagy nem? Mi a helyzet az Euráz, Eurázsiai Unióhoz való csatlakozással? Egyéb témák. A Csela ügy. Ha jól olvastam, ha jól értelmeztem az, amit, azt, amit nyilatkozott, dönteniük kell arról, hogy kit engednek be az országba. Nyilván lennének egyéb olyan, olyan lennének egyéb olyan valási kisebbségek, amelyek szeretnének bemenni Grúziába, de mi a helyzet a minaretekkel? Aztán a leszbikus sok elleni tárgy, támadások. Május 17-én volt egy ilyen tárgyalás. Júniusban, amikor ott voltunk, vagy júliusban, azt mondta, hogy azok, akik ellen vádat emeltek, ezek közül ketten voltak papok, folytatódtak, folytatódott, a per, de bizonyítékok hiányában a vádakat elejtették. Szerintem egyértelműen volt elég bizonyíték arra, hogy megtörtént ez a támadás. Békés embereket támadtak meg, vizsgálják ki ezt az esetet, miért ejtették a vádat, vádakat. A homofóbia, illetve a homoszexuálisok félelme nem fog megszűnni. Diszkrimináció ellenes jogszabályok, megvan a jogszabálytervezet, örülök annak, hogy a civil társadalmat, a különböző érintett feleket bevonták a jogszabály megalkotásába, de sokan félnek attól, hogy nem lesz ebből törvény, még a választások előtt. Miért húzódik ez a folyamat? Még egy utolsó kérdés. Merevisvili korábbi miniszterelnök úr ellen különböző vádakat hozott fel. Mindjárt befejezem elnök úr, de a kollégák is sokat beszéltek. Tehát a korábbi kormány uralma alatt magán, magán tulajdont államosítottak, vagy zártak el, ezzel kapcsolatban vannak-e fejlemények. Elnök, köszönöm, Sí, gracias, señor presidente. Eh, úr, köszönöm szépen. Miniszter asszony, üdvözlöm Önt itt körünkben. Azt mondta bevezetőjében, hogy nem lesz politikai jellegű ez a elszólalás, de luna csak asszonyhoz én is csatlakoznék. Én sem értettem a miniszterelnök nyilatkozatát az Eurázsiai Unióhoz való csatlakozás lehetősége nyitott. Ezt a nyilatkozatot pont azután tette, hogy úgy döntött az örmény elnök, hogy az Eurázsiai Unióhoz csatlakozik, és nem az Unió felé, az Európai Unió felé közelít. Szeretném, hogy ezt egyszer mindenkor egyértelműen tisztáznánk. Az előttem szóló kollégák, a liberális kolléga kivételével ugye úgy vélekedtek, hogy, a fel, hogy az ártatlanság vélelme vonatkozik a korábbi miniszterelnökre is. Tehát mielőtt valakit megvádolnak, nagyon fontos, hogy miért valakit perbe fognak, nagyon fontos, hogy a vádlottak alapjogait garantálják. A többi kolléga is elmondta ezt. Igazságos tisztességes perekre van szükség, és tárgyalásokra van szükség, a szelektív igazságszolgáltatás elfogadhatatlan. Meghallgattuk a véleményét, ön kormánytag. Szeretném, hogyha ezt a kérdést is, erről a kérdésről is egyértelműen nyilatkozna, tehát milyen helyzet az Európai Unióval aláírt egyezménnyel. Köszönöm. Um, thank you for these welcoming. Köszönöm szépen a kérdéseket. Mivel mindenki vagy hát a többség érti a francia nyelvet itt, ha megengedik, akkor franciául folytatnám. Ami a megsemmisített nyilvántartásokat illeti, itt ugye személyes titkok voltak, ezekben egy, a belügyminiszter érzékeny adatai. Ezek audio és videó felvételek voltak, titkos felvételekkel tettek rájuk szert, és mivel az védelmi Bizottság Gott Liszek úr és Merevisvili is kezdeményezték ezeknek a megszüntetését, ezeket meg sem is tették. És uh, Annabel uh, kolléga kérésére elvégeztük a vizsgálatot. Egyébként uh, ugye ez is bizonyítja azt, hogy a személyes magánélet védelmét garantáljuk. Mi már, korábbi időszakban ez nem volt így, és az előző kormányt kritizáló kormányok, kormányokat kritizáló újságíróknak sincs mindenhez joguk. A magánélet titkainak jogszerűtlen feltárása ö, tilos. Pláne, mint a zsarolás eszköze ö, ez tilos, és ezért a belügyminiszter kollégával négy civil szervezetet néhány hete meghallgattunk, feltártuk, hogy melyek ezek az anyagok, ezek eleve már pecsét alatt voltak, és Elmeber kollégával nyilvánosan megsemmisítettük őket a sajtó jelenlétében, és ezt a médiák is közvetítették. Tehát megtörtént a megsemmisítés, de ezzel még nincs vége a történetnek. A társadalom nyilván fél a hasonló eseményektől, illetve attól is, hogy esetleg ezen a dokumentumoknak vannak másolatai, amelyeket eh, korábbi kormánytagok esetleg eh, titokban külföldre vagy máshova jutottak, és vagy elmenekültek a választások után, és magukkal vitték ezeket tavaly. Tehát, hogy elkerüljük azt, hogy ezek az esetleges másolatok egyszer valamikor ö, napvilágra kerüljenek, és újra zsarolásra fel lehessen őket használni. Belügy miniszterünkkel közösen törvényjavaslatot nyújtottunk be a parlamenthez, amely az esetlegesen létező másolatok felhasználását is illegálissá teszi, és ha valaki ezt mégis megkísérelné, az nagyon komoly ö, szankciókkal számolhat. Ö, és ö, tehát ö, az esetlegesen létező ö, másolatok ügyében ezt az intézkedést javasoljuk. A második fejezet ennek a történetnek az, hogy történt kényszerítés, fogvatartottakat kényszerítettek, és hordókban elrejtve találtunk felvételeket, amelyeket a korábbi belügyminiszter rendelt el Merabisviliről. És ezek a felvételek állítólagos bűncselekményeknek a bizonyítékai, Ezekért, ez, ezért ezeket nem lehet csak úgy megsemmisíteni. Mindenképpen, ami az első részét a történetnek, és a második részét is illeti végül is, a belügyminiszter kollégával közösen lépünk és léptünk föl. Ami a választásokat illeti, ö, október 27-én lesznek ezek, amikor 70%-kal magam is ugyanezen a napon ugye a választások jelöltje voltam tavaly, akkor is tudható volt, és most is tudjuk, hogy a forradalom szelleme ezen az ünnepnapon ö, ö, fennmarad, ugyanakkor a háborúskodás szellemét felváltja. Az átláthatóság korszaka ö, most már ö, lehetővé teszi majd azt, ö, hogy önök is, önök felé is demonstráljuk, hogy ö, Grúziában ö, jogszerű változások történnek. Sokan fölvetik az utóbbi hónapokban a szelektív igazságszolgáltatás ö, vágyját. Nálunk van egy fő ügyész, és az ő kompetenciája az, hogy a vitatható ügyeket kivizsgáltassa, és amikor mi hatalomra kerültünk, akkor azt láttuk, hogy a grúz főügyész korábban egyáltalán nem végezte el a munkáját, gyakorlatilag diktálta a bíráknak a döntéseket, hogy milyen döntéseket kell hozniuk, tehát pont az ellenkezőjét csinálta a, a rábízott feladatnak, és a bírák engedelmeskedtek. Amióta hatalman vagyunk, a bírák szabadsága garantált, és bizonyítási eljárásban kell valakinek a bűnösségét bizonyítani vagy száfolni. A főügyész hivatala, tehát most már a saját munkáját végzi. Ez talán még nagyobb kihívás persze, mint az egész igazságügyi reform, mert a, noha a főügyészi poszt teljesen semlegességét étele nagy kihívás, nagyon sok lépés történt ebben az ügyben. A bírák szabadok, tíz hónapja szabadok, de mégis van gond, elismerem. Mert jogalkotási eszközökkel ugyan lehetővé tettük, hogy a bírákat szabadon válasszák, és ők szabadon gyakorolják függetlenül a hivatásukat, az igazságügyi tanács csak formális felügyeletet gyakorol, de a bírák egymástól való függősége még nagy. Tehát például, hogy kinek melyik bírónak osztják le az ügyet, az nem automatikus eljárásban történik, hanem az adott bírói hivatal elnöke osztja le a bírákra az egyes ügyeket, és itt esetleg történhet visszaélés vagy hiba. Ezt részben már megreformáltuk a bírói hivatala közösen, és ahhoz, hogy ezt azonban a gyakorlatban levezényeljük, ahhoz még időre van szükség, mert ez sok egyeztetést igényel a, a társadalommal, a bírákkal, a projekt valamennyi érintettjével. Ami a minareteket illeti, a saját embereim is kritizáltak emiatt ö, ö, szerintem elfogadhatatlan, hogy a minaretekhez bárki hozzányúljon. Est érigé en violation de la loi. Ez jogsértés, ezeknek bármilyen ö, le démonter. ugyanakkor illegálisan minaretet sem szabad építeni. E véleménye miatt kritikákat kaptam, hozzátenném azonban, hogy Grúziában nincsen igazán a vallások között párbeszéd. Mert de hát ez hiányzik, ezt be kéne indítani. És ráadásul szükség lenne az állam és a vallások közötti párbeszédre is, itt még nem tartunk mivel nincsen párbeszéd az állami és a vallások között, vannak tabu témák, és ezért előfordulhat, hogy május 18-án a vallási kisebbségekkel kapcsolatban megint valami negatív dolog történik. Georgi, ce n'est pas ça. Tehát ezért történt ez a május 18-ai esemény is. A, dolgozunk a tolerancián, ennek már 50 éves története van. Van néhány nyugtalanító hír, de a civil társadalmat mindenképpen támogatni akarjuk. A miniszterelnök ö, úgy gondolja, hogy az általunk elkezdett reformok végül is oda vezetnek majd, hogy átláthatóbb lesz a kormányzás, és keményen ben fel tudunk lépni, mint az előző elnök a korrupcióval szemben, és a civil társadalom is megerősödik. A civil társadalomnak Grúziában még civil társadalomnak még nagyon sok segítségre van szüksége. Gyakorlatilag három nagy NGO létezik, és ez az egész történet, itt a vége. Márpedig a civil szervezeteknek fontos szerepe lehet bármely kormány munkája szempontjából. Visszafogó kontrollfunkciójuk van, vagy pozitív előremutató funkciójuk is lehet. E, Merabis Püli úr nem tudta, hogy hogyan feleljen meg a civil igényeknek. Ami a társulási törvényt illeti, ha Grúzia tovább haladhat azon az úton, amelyen elkezdett haladni, akkor ö, lesznek eredmények. Az Eurázsiai Unió gondolata Grúzia számára kizárt opció. A grúzok döntöttek, egy irányba szeretnének menni, egyértelmű, hogy merre szeretnének menni, és az igazságügyi én, illetve valamennyi miniszter is a kormányban gyakorlatilag 24 órában naponta azon dolgozik, hogy Grúzia Európa felé tartson, és a Vilniuszi csúcs, amelyről itt ma sok szó volt, siker legyen. Nekünk is az az érdekünk, hogy Vilnius siker legyen, mert ilyen alapokon tudunk egy valódi egy megállapodás aláírásával tovább lépni majd ebbe az irányba, és a Vilniuszi csúcs és a konkrét aláírás közötti időszakot is arra fogjuk kihasználni, hogy a különböző szabályokat egységesítsük és egy irányba tereljük erre az időre szükségünk is lesz, és jó lesz, hogy lesz még egy ilyen időszak. Remélem, hogy a kérdések többségére válaszoltam. Nem tudom, hogy kihagytam-e kérdést, de ha van még beszorult kérdés, akkor tegyék fel. Köszönjük szépen, miniszterasszony! úgy gondolom, hogy az ön által itt vázolt irány tényleg lehetőséget teremt arra, hogy Vilniusban ö, eredményt érjünk el, hogy minden nem fog sikerülni, azt mi is tudjuk, de jó irányba tart a folyamat, és bár a néppárt még ugye a szelektív igazságszolgáltatás ügyében még rendelkezik néhány fent magatartással, mert ö, ugye a, a saját pártunk főtitkárával ö, és pártársunkkal is olyasmik történtek, amelyek elfogadhatatlanok. De ö, azt javaslom, hogy ne az ukrán példát kövessék, legyenek az bírák tényleg függetlenek a főügyésztől. Ez a legfontosabb kérdés. És oda, ide tartozik még az is, hogy mindenki egy automatikus eljárás alapján mindenkinek az ügye kerüljön a bírák elé, az előre leosztott illetékesség szabályai alapján. Ezt ön végül is megerősítette, hogy ezen dolgoznak. Reméljük, hogy ebből lesz is valami, és örülünk, azt hiszem az egész szakbizottság nevében mondom azt, hogyha ezekben a témákban önnel a közeljövőben eh, együttműködhetünk. Wir stimmen jetzt ab über eine... Szavazni fogunk a Pitemburg kollega javas, ajánlásáról, Pitemburgről, ha kolléganő nem akar szólni hozzá, tehát közvetlenül a szavazást kezdhetjük, mert egyes módosító igen, nem, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Szerintem persze elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A módosított forma második része igen, szavazat. Nem, tartózkodás. Elfogadtuk többséggel. Hármas igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Négyes igen, nem, tartózkodás el, elutasítva. Öt igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ötös? Nem. A hatos, hatos, hatos. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hetes, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás a végén. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 45-1, illetve két tartózkodás arányban elfogadtuk. Szívből köszönjük Annénak a munkát.